ma 12-kor szavazzunk a témában. Következő napirendi pontunk, a Leinen úr jelentése, a 6. környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálatáról, illetve a 7. program ö, céljairól. Először Leinen képviselőtársam 4 percben, mint jelentéstevő kap szót. Elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársak! Az Európai Parlament egy hetedik cselekvési programot szeretne előrányozni a környezetvédelemben, Hát a hatodik program, amely idén júniusban zárul le, nem volna jó, ha ezzel leállna erőfeszítésünk sora Európában a helyzet javítására, tehát erőfeszítéseink sora. Ezért van szükség a hetes cselekvési programra, amely azonban nem puszta másolata a hatodik programnak, hiszen a kihívások változtak, nagyobbak, ezért a hetedik cselekvési program egy új módszertant egy horizontális megközelítést kell tartalmazzon, integrálva e célokat az összes szakpolitikába. Vannak rendszerszerű kockázatok, az éghajlatváltozás ilyen, a biztos úr beszélt erről, a sajok sokféleségének pusztulása, a források szűkössége, ez mind-mind olyan kihívás, amelyre nem tud önmagában választ adni a klasszikus környezetvédelmi politika a több összes többi tárcára, szakpolitikára szükség van a válaszadásban. Különösen az energetika, a, kör, a közlekedéspolitika, az agrár és halászati politika, a kohéziós politika kiemelten fontosak, ám a gazdaság és pénzügyi politika is ide tartozik. Különös hangsúlyt szeretnék fektetni erre. Ez a legnehezebb rész, az nevezetesen, hogyan tudjuk meggyőzni a pénzügyminisztereket, meg a gazdasági minisztereket, arról, hogy saját tárcáikat ökologizálják, hogy egyfajta vezérmotívum legyen az ő tárcájuknál is a környezetvédelem. 18 bekezdés dolgozott ki a parlament, tartalmi és eljárásbeli javaslatokat kidolgozva a hetedik cselekvési programra vonatkozóan, megfogalmazódik a, körny- a környezetet károsító támogatások, állami támogatások leépítése is, az adópolitika zöldítése szerepe, mint követelés, a belső költségek meg kell legyenek az árakban külső költségként is, tehát az okozó kell fizessen végső soron. És a makrogazdasági adó terén a fenntarthatóság a szemeszterben megfogalmazott fenntarthatóság elvei kell Több más gondolat is olvasható az anyagban. Végsősorban az ökológiai lábnyom túl nagy Európában. Ez látható. Mind a 7 milliárd ember most, illetve 9 milliárd az évszázad közepén oly sok forrás, energiát használna el, mint mi Európában, akkor nem egy bolygóra volna szükségünk, hanem két földre. És hát megvannak a bolygónak a határai a források tekintetében is, ezért a források fogyasztását kell ö, szélsőségesen csökkentenünk, és a hetes cselekvési program kell megnyissa az ajtót, a kaput egy zöld gazdaság és a forrás hatékonyság politikái előtt. Különös hangsúlyt kell fektetnünk a városi környezetre, hisz egyre több ember él városokban, illetve agglomerációkban, és itt példaértékű lépéseket lehet tenni a forrásgazdálkodás, forrás hatékonyság kialakítása terén. A zöld város kell Európa célja legyen, nagyon sok jó példa, best practice foglalható össze már Európában. A környezetvédelme persze az emberi egészség védelmét kell szolgálja, a környezet és egészségügy védelem integrációja a hetes cselekvési programban nagyon világos üzenetként kell ö, rezonáljon és elfogadást találjon a közvéleményben. És itt vannak bizonyos hiányosságok. A légszennyezés még mindig túl magas. A zajszennyezés hatalmas a zaj egy sokszor elfeledett témája a környezetvédelemnek, alulértékelt téma ez. Túl sok mérgező vegyi anyag kerül a természetbe, a környezetbe, amelyek az egészséget károsítják, és a nanoanyagok is új kihívást jelentenek, valamint egyéb új anyagok és technológiák, melyeket pontosabban meg kell vizsgáljunk hatásokat illetően. Hölgyeim és uraim, a legjobb programok és jogszabályok sem, sem segítenek, ha nem hajtjuk végre ezeket. A hetedik cselekvési program tehát az előző program végrehajtási hibáit is kell, hogy orvosolja. Hiszen úgy gondolom, Európa a világnak is meg kell fogalmazni egy üzenetet, a fenntartható forrás gazdálkodás tekintetében túl, túl, ellenkezésben nem éli túl a bolygó lakossága a következő évszázadot. Köszönöm, Leinen úr, most Potosnik biztos úr a szó. Köszönöm, elnök úr tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni Leinen úrnak eh, a munkáját. Ez a jelentés nagyon időszerű, mint ahogy önök is tudják. A bizottság eh, most dolgozik a hetedik környezetvédelmi cselekvési programon, hogy az év vége előtt el legyen az fogadva, és az ön által megfogalmazott eh, gondolatok megegyeznek azokkal a gondolatokkal és felvetésekkel, amelyek a bizottság köreiben keringenek. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program, a hatodik cselekvési programban konszolidálódtak a környezetvédelmi szakpolitikák egy sor új e, kezdeményezést tettünk a biodiverzitásról, az erőforrások hatékonyságáról, és mindezek hozzájárulnak majd a 2020-as stratégia megvalósításához. A hetedik program mindezt eh, koherensé kell, hogy tegye, és túl kell, hogy mutasson 2020-on, meg kell, hogy teremtse a feltételeket az alacsony széndiokszid kibocsátású hatékony eh, fejlődés eh, irányába, ezeket a célkitűzéseket úgy lehet megvalósítani, hogy koherensebb lesz a szakpolitika, integráltabb lesz a környezetvédelem a többi szakpolitikai területbe. Örülök annak, hogy ön is a végrehajtást emelte ki a saját jelentésében, mint ahogy ön is tudja. Én eh, már a kinevezésem előtti meghallgatásomkor hangsúlyoztam ennek a fontosságát. A végrehajtási problémák állnak az útjába azoknak a céloknak, amelyek megvalósulását a környezetvédelmi programtól reméljük. Eh, milliárdokban mérhető a végrehajtási eh, problémák kárértéke. Ezek a kihívások maguktól nem fogják megoldani magukat. Múlt hónapban az Európai Bizottság kiadott egy közleményt, amely tartalmazta azokat a gondolatokat, amelyeket alaposabban a hetedik környezetvédelmi programban fognak kimunkálni. Hozzá kell járulni a hetedik programnak az életminőség javításához is, fel kell lépni a szennyezés olyan aspektusaival szemben is, amelyekkel jelenleg még nem foglalkozunk. Az új Eh, és várható kihívásokra, illetve eh, fenyegetésekre is fel kell készülnünk. Felül kell vizsgálnunk a levegőminőségi és vízminőségi jogszabályainkat. Abban is egyetértek önnel, hogy eh, a városi környezetre is jobban oda kell figyelnünk. A hetedik program támogatni fogja a városi közösségeknek azt a törekvését, hogy vezető szerepet játszanak a környezetvédelem területén. A nemzetközi dimenziót is jobban ki kell domborítani majd a hetedik környezetvédelmi cselekvési programban, E, ennek figyelembe kell majd vennie a Rio Plus e, eredményeit, és e, oda kell figyelni az ENSZ keretében kötött megállapodások végrehajtására, tehát ezeket a célkitűzéseket konzekvensen be kell emelnünk a saját törekvéseink sorába, és el kell érnünk, hogy a föld felmelegedése ne legyen több két Celsius foknál. Azt remélem, hogy ez a hetedik környezetvédelmi cselekvési program 2020-on túlmutat majd, Eh, egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság megteremtéséhez eh, vezethet, és eh, azonosítani fogja, azonosítani fogja azokat a technológiai eszközöket és ösztönzőket, amelyek ehhez szükségesek. Az érintettek bevonása mindig fontos. A szereplőket mozgósítani kell, minden olyan ágazatban, amely kihatással van a környezetvédelemre, itt is számítok az önök támogatására. Ezért is fogom majd nagy figyelemmel hallgatni ezt a mai vitát. Köszönöm. Köszönöm, Patosnyik biztos úr. Most pedig eh, Dancsela képviselő asszony a Regi Szakbizottság nevében kap szót. Köszönöm. A természet, forrás és örökség a jövő generáció számára, és ezzel kapcsolatosan az állampolgárok folyamatosan aggódnak nem egyedül lép itt a bizottság, hanem az összes állampolgár aggodalmát tükrözi, nagyon sok civil szervezet is tesz a környezetvédelemért. Az ipari versenyképességnek határt kellene szabni, és a gazdasági növekedésnek is. Éppen ezért összehangolt megközelítése van szüksége EU szinten, figyelembe véve a helyi és regionális sajátosságokat. Európának aktív környezetvédelmi politikára van szükségre, integráltra, amely az összes kihívásra választ tud adni, beleértve a gazdasági kihívásokat is. De jobb együttműködés szükséges a régiók között, és a határon túlnyúló együttműködés is fontos itt, sőt az EU-n kívüli országokkal való együttmunkálkodás az ökorendszereket védeni kell, bárhol találhatók is, és a megközelítést mindenképpen támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciók hozzászólói következnek. Frank úr először. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, előadó, úr, köszönöm az együtt végzett munkát. Az EU-nak szüksége van egy manifestumra, egy közös politikai látásmódra, figyelembe véve a nagy kihívást, a környezetet, 2020-ig, és még azon túl is szükség van erre. A hetedik környezetvédelmi program kiemeli a szinergiák szükségességét és az új finanszírozási források iránt való igényt. Koherenciára van szükség az EU környezetvédelmi stratégiája és az ágazati politikák között, legyen már szó mezőgazdaságról, halászatról, kutatásról, innovációról, egészségügyről, közlekedésről, regionális fejlődésről, vidékfejlesztésről, városfejlesztésről a, gaz, a gazdasági válság ellenére nem szabad rövid távon gondolkodni és felhagyni a környezetvédelmi és klímával kapcsolatos ambícióinkról, mert ennek fatális következményei lesznek. Nagyok a kihívások, hatékonyabban kell felhasználni a forrásainkat, és jobban kell értékelnünk a természetet, mint tőkét. Be kell fektetnünk a fenntartható iparba, gazdaságba, hiszen ez a versenyképesség a munkahely teremtés, forrása. A másik pedig az újrahasznosítás és a termékek környezetvédelmi szempontból való jelölése, mert ezzel a rossz fogyasztást elkerülhetjük. Nem szabad beleesni ebbe a kelepcébe, és irányítani kell a fogyasztót politikai programokhoz eszköze van szükség, de közben mindez kommunikációs eszköz is, olvashatóbbá kell tenni, előreláthatóbbá mindezt a nemzeti helyi hatóságok számára, a az állampolgárok, befektetők számára, mégpedig azt, hogy hogyan választ környezeti szempontból az EU. Ezek ne legyenek, ne jelentsenek kényszerzúbonyt az állampolgárok számára. Köszönöm, Frank úr. Most Úrszkog asszony kap két percben szót. Herr talman, herr kommission. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A ez előző cselekvési program tíz éve jó bemutatta az összefüggést a környezetvédelem és az emberi egészségügy között, és nagyon sok jogszabály is született a különféle vegyi anyagok, növényvédőszerek és a víz tekintetében ez örömteli, ám ne nyugodjunk babérjainkon. Szükség van az erősebb koordinációra a környezetvédelmi politikák tekintetében egyrészt, másrészt be kell ezeket ágyazni a többi szakpolitikából, illetve tényleges lépésekké kell formálni ezeket. Az elmélet jó dolog, ám a gyakorlat a lényeg. A nagyra törő célok, és remélem, hogy hetedik cselekvési program a gazdasági válság ellenére nagyra törő lesz, sőt éppen a válság miatt kell a hetes program nagyra törő legyen, mert hozzájárulhat a gazdasági ösztönzőkhöz, munkahelyteremtést, foglalkoztatásbővítést indíthat el. Így módon a közvetvédelmet meg kell jelenteni minden szakpolitikában, biztosítva azt, hogy ne valósulnak meg olyan állami támogatások, amelyek károsak a környezetre nézvést biztosítva az, hogy amikor kereskedelmi vagy szolgáltatási megállapodást kötünk nemzetközi szinten, akkor szigorú környezetvédelmi normák valósulnak meg ezekben a szerződésekben. A környezetvédelem nem csak valami dísz a tortán, a, a, az igazi politikákon túl, hanem a környezetvédelem bizony a szíve és a lelke a többi szakpolitikának is. Erre kell törekedjen a hetes cselekvési program is. Köszönöm, Úszkog asszony. Herbrandi úr két percben kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság egy korábbi eh, környezetvédelmi miniszteri ülésre is utalt, és eh, én idéznék a kiadott közleményből, amely azt mondja, hogy csak a zöld gazdaság vezethet ki a válságból, az erőforrás felhasználást csökkenteni kell, meg kell védenünk a természetet, illetve a biológiai sokféleséget. Ez a zöld átmenet majd több millió új állást fog teremteni, és versenyképesebbé fogja tenni Európát. Nos, Én természetesen gratulálok ezért a pozitív üzenetért, ehhez a pozitív üzenethez a, a miniszterektől. Valójában ez egy pozitív üzenet volt, mint amit általában az utóbbi időben a tanácstól kapni szoktunk. Remélem, hogy ez így fog folytatódni. Hadd utaljak vissza a biodiverzitásról szóló mai vitára. Jövő hónapban pedig a hatékonyságról fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy itt mind a mind a kettő összefügg a 2020-as célok megvalósításával. Azt gondolom egyébként, hogy 2015-nél messzebb kell néznünk. Egy zöld Európa jövőképét kell megteremtenünk. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program egyfajta ernyőként kell, hogy szolgáljon meg kell mentenünk a környezetet a gyermekeink számára, ez áll a gazdasági, ez gazdasági érdekünk is. Köszönöm Leinen úrnak ezt a kiváló munkát, és eh, felkérném a bizottságot, hogy eh, nyújtson be egy új javaslatot, eh, amelynek révén a hatodik környezetvédelmi cselekvésből egy még hatékonyabb, még inspiratívabb hetedik környezetvédelmi program fog folytatódni. Köszönöm, Gerbrendi úr, Eckhout úr a szó most. Eh, Köszönöm. Köszönöm Leinen eh, úrnak a munkáját a hetedik környezetvédelmi cselekvési program érdekében. Erre valóban szükség van, és Zserondi úrnak igaza van, akkor, amikor felvázolta a 2020-ig tartó jövőképet, sőt 2050-ig is. De milyen típusú Európát szeretnénk? Azt eh, nem mondtuk el, hogy eh, a hogy mennyire kell zöldnek lennie a gazdaságnak, csak azt mondjuk, hogy legyen zöld a gazdaság, hiszen csak így tud tovább felmaradni Európa. Ezt az utat kell követni, ehhez szükséges a cselekvési program, és minél hamarabb el kell kezdeni bevezetni. Miről van itt szó? Itt integrálni kell, és ennek nemzetközi dimenziói is vannak Szisztematikusan látjuk, hogy kiemelték a jelentésben a megvalósítást. Itt például ez nem működik, például az északi tengeri tengeri olajkitermelésben, de ott van az ESCO, nyugati ESCO és a hollandiai problémák, de a bizottság már kimutatta, hogy mi az, ami nem működik ami az integrációt illeti, és a, vagyis a zöld gazdaság. Ezt mindenki szeretné, de ne csak a GDP-re gondoljunk, nézzük meg tágabb értelemben ezeket a mutatókat. Itt a biztosít, bizottságnak a GDP-n felüli kezdeményedést kell mozgósítania. 2030-ban már többet kellene tenni, nem elég a CO2 kibocsátás csökkentése, hanem a megújuló energiaforrásokkal kell működni. Mindaz, amit Európában teszünk, egyébként érinti a harmadik országokat is, ezt nem szabad elfelejteni, hogyha a világ többi részét nem vonjuk be, akkor nincs kizöldített gazdaság. Ez a megközelítés új kiinduló pontja. Köszönöm, Eckhout úr. Most Paska, másfél percben Paska képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a civilizációnak hatalmas hatása van az ökoszisztémára, és visszafordítatlan környezetpusztulást okoz. Ezért kell a, ezeket a, a károkat enyhítenünk. Ez egy legitim és szükséges szél. A hetedik cselekvési program ezeket a szak, ezeknek a szakpolitikáknak keretet kínál. Az előző program eh, idén júliusban lezárul, ezért eh, kell a kontinuitást biztosítanunk az európai környezetvédelmi politika fenntartásában, ez szolgálja a hetes cselekvési program. A fennálló tapasztalatok alapján nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jogi szabályok, jogszabályok eh, környezetvédelmi megvalósítására, és a környezetvédelmi célokat be kell foglalni minden ágazati szakpolitikába. Ez a mainstream még most a cél. A határon átnyúló vetületére is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezetvédelmre. A tematikus stratégiákat tükröztetni kell a jövőbeli célokkal, célokban és a menetrendekben is, annak érdekében, hogy aztán tudjuk mérni, mennyire hatékony volt a végrehajtása ezen intézkedéseknek, miközben folyamatosan tudjuk ezt mérni a globális környezetvédelmi politikán túl konkrét integrás stratégiára van szükség minden egyes régió és város egy terület számára, amely sajátságokkal bír, saját ökoszisztémával bír. A megfelelő cselekvési program precízebb, jobban struktúrált, hatékonyabb kell legyen, mint az előző volt, annak érdekében, hogy megszívleljük az európai szakpolitikák tanulságait. Köszönöm szépen, Páska kolléga, a következő Schnellhardt kolléga. Elnök úr, biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! a környezetvédelmi cselekvésen programmal kapcsolatban általános konszenzus kell, és ez azt kell, hogy szolgálja, hogy hosszú távú célokat a európai környezetvédelmi politikán belül megfelelően finanszírozunk. A hatodik cselekvési program kiértékelése ugyanakkor megmutatta, hogy sajnos elmaradtunk a tervek mögött. Jól lehet, az első környezetvédelmi cselekvési program volt, amely az Európai Parlament által az együttdöntési eljárás keretében került kidolgozásba. Meghatározta a prioritásokat, a klímavédelem, a biológiai diverzitás védelme, a természeti erőforrások és az élelmiszerbiztonság területén. A célokat nem értük el, és sajnos meg kell, hogy állapítsuk, már csak azért is, mert nem megfelelően valósították meg a tagállamok ezt a cselekvési tervet. Ugyanakkor mi is megágyaztuk az utat ennek a fejleménynek, hiszen ha megnézzük az bevezető részét a jelentésnek, akkor 2020-as Európai Stratégia egy intelligens, inte, fenntartható és és megfelelő növekedést irányzat elő, a zöld Európa kialakítását, a erőforrásokat kimélő Európa kialakítását. De hát én nem akarom itt folytatni a felsorolást. Rendkívül sűrű erdejét láthatjuk itt a különböző kezdeményezéseknek és a szabályoknak, és ez ahhoz vezetett, hogy az egyes politikai területek közötti szükséges koherencia nem volt mindig kellő mértékben biztosítva. Egyre újabb mutatószámokat dolgoztak ki, és rendkívüli bürokrácia az vezetett ez, ugyanakkor nem adott megfelelő kijelentéseket a program hatékonyságáról, éppen ezért figyelembe kell vennünk ezt is a jövőben cselekvésünkben, így leszünk csak képesek arra, hogy a szabályokat megfelelően implementáljuk. A jelentéstevő azt mondta, hogy horizontális hatása kell, hogy legyen a cselekvési programnak. Nem, szerintem ez nincsen így szektorális hatásának kell lennie, a többiek fölött kell lennie, csak akkor fog tudni érvényesülni csak így tudunk megfelelő eredményt elérni. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Snellhárt kolléga, most pedig Merkiz asszony kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Jó Leinen kollégának a jelentésért, és azért a nagy figyelemért, amelyet a, a megvalósításnak és az integrációnak szentelt a jelentésért. Szeretnék köszönetet mondani a biztos kitüntető figyelméért is, és azért, hogy már most foglalkoznak a heteli cselekvési program előkészítésével. Leinen kollégának igaza van, amikor azt mondja, hogy nem csak a környezetről van szó, hanem a gazdaság valamennyi részéről, szektoráról. A közlekedést is érinti ez, az egészségügyet, az egészségügyi ellátást, és nyilvánvalóan más területeket is érint a környezetvédelem, a gazdasági politikát is, hiszen a környezetvédelmi politika most is és a jövőben is gazdasági politika is egyben. Két dolgot szeretnék kiemelni, ami miatt aggódok. Gyakran láthatjuk, hogy lelkesen kezdünk egy új technika alkalmazásába, egy új technológia alkalmazásába, de nem bizonyul ez mindig olyannak, amely megfelelő eredményeket hoz, amilyeneket eredetileg terveztünk. Például a biomasszának rendkívüli figyelmet szenteltünk, és a jövőben talán még nagyobb teret kapnak a biológiailag lebontható nyersanyagok, de túlzott volt talán a lelkesedés, amivel a biomasszához közelítettünk, így hát nagyon sokszor olyan célokra használják a biomasszát, amely célokra más erőforrásokat is használni lehet, és így talán nem tudunk magasztosabb célokat elérni. Tehát a kérdés az, hogy hogyan bárunk a biomasszával, hogyan lesz annak a felhasználása fenntartható, és úgy kell kezelnünk a biomasszát természetesen, hogy ténylegesen csökkenjen a széndiokszid kibocsátás, és ne nagyobb legyen. Zárásképpen pedig azt mondanám, köszönöm szépen Merkis kolléga, most Ríz kolléganő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Joe Linen, az előadó, nagyon fontos témába kezdett bele itt a parlamentben a környezetvédelem uniós szinten. Előtérbe kell, hogy kerüljön. Ez nem könnyű, hiszen most szigorító intézkedések idejét éljük, és a nemzeti politikában, a médiában is ugye megjelenik ez, a francia elnökségi választásokat is érinti ez. Ugye kevesebb pénzzel többet kell, hogy elérjünk, több koherenciát kell, hogy elérjünk. A állásfoglalás hármas pontjára hívnám fel a figyelmet a jogalkotási kérdésekre. Az Európai Unió minden támogatást meg kell, hogy szüntessen olyan termékek esetében, amelyek károsan hatnak a biodiversitásra és a környezetre. És az környezetvédelemmel kapcsolatban az egészségügyi kérdéseket is figyelembe kell menni. Csökkenteni kell a lakosság kitettségét a vegyi anyagok koktélja tekintetében, Úgyhogy köszönöm szépen, és úgy gondolom, elnök úr, hogy nagyon fontos a rák ellen, az elhízás elleni harcban, Alzheimer korban szenvedők esetében is nagyon fontosak a környezeti hatások. Köszönöm szépen, Rész kolléganő. Most Szatu Hassi kolléganő kap szót egy percben. Kedves kollégák! Szeretnék jó lejnen jelentést ebből köszönetet mondani a kitűnő minőségű munkáért. Én magam is elmondtam már, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési programot a lehető leghamarabb el kell fogadni, ugyanis jelenleg más területeken hoznak újra és újra környezetvédelmi jelentéseket, ezt is rögzíti egyébként a jelentés. Egyik ilyen terület a, a mezőgazdasági politika, amely többek között a biodiverzitásra is hatással van, illetőleg a természetes vizeink állapotára is hatással van. Például a Balti-tengeren az állapotot nagy mértékben befolyásolja a közös agrárpolitika keretében hozott döntések sokasága. A Balti tenger nagyon szennyezett, és nagyon sok negatív hatással járhat, ha nem megfelelően döntünk. A foszfor és kén bevitelt csökkenteni kell, ha ugyanis ez nem így lesz, akkor a Balti-tenger szennyezettsége tovább növekszik, és évtizedeken keresztül is még nagyon sok kék alga fog lenni a tengerben. Köszönöm szépen. Gardini kolléganő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nem beszélek hosszasan, kevés idő áll rendelkezésemre, ezért csak néhány témát említek. A hetedik cselekvési program mindenképpen hasznos eszköz alapja egy olyan jövőkép, amely figyelembe veszi azt, hogy Európában egy egészséges ipari tevékenységet meg kell tartani, hiszen méltó munkahelyteremtésre van szükség, és elfogadható munkaerőpiracra. Vannak aggályos pontok. Először is egy nagyon fontos prioritás, hogy a program garantálja a már meglévő szabályozás hatékony végrehajtását, mielőtt újabb kötelező célokat tűznek ki. Mélységesen meg vagyok arról győzve, hogy a mai környezeti kihívások ellen csak úgy tudjuk fölvenni a harcot, hogyha megfelelő jövőbeni politikákat alakítunk ki, a legfrissebb tudományos információkat figyelembe veszi. A 24-es cikk a környezeti hatást, mint önálló elemet veszi figyelembe. Figyelni kell erre, lehet, hogy ez korlátozó hatású lesz hiszen azt mondja meg csak ez a vizsgálat, hogy hogyan, mennyi, milyen mértékben érintjük a környezetet, de a környezeti minőségi információkat nem ad. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gardini kolléganő. Most Perejo Rodriguez kolléga kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr az egyik első olyan kezdeményezés, amit elindítottam az Európai Parlamentben, az pontosan az volt, hogy rákérdeztem a bizottságnál, hogy a hetedik keretprogramnak muszáj egy nyomonkövetést adni. Akkor azt mondták, hogy vannak már meglévő eszközök, három hónap telt el a határidőtől, ahogy Joe Leinen is mondta. Fontos, hogy felhívjuk a bizottságot arra, hogy most már a nemzeti program, az akcióprogramok tekintetében fontos friss információkra van szükség. Katalóniában például láttam, hogy hogyan történik a jégszekrények hulladékén történő feldolgozása, 25%-ban újra hasznosítható anyagot tartalmaznak. Koordinálni kell az újrahasznosítást, a 32-es cikk 30%-os cél tűz ki. Hogyha a 2020-as célokat valóban el akarjuk érni, akkor cselekvési tervre van szükség konkrét megfogalmazásokkal. Az egyik javaslat, ami tetszik, hogy a programnak biztosítania kell a megfelelő finanszírozást a program végrehajtásához. Azok a kormányok, amelyek a válságra hivatkozva csökkentik az Európa jövőjére szánt alapokat, pénzeket, a kutatásra szánt pénzeket, azok nem hivatkozhatnak erre, ez nem egy elfogadható indoklás. Úgyhogy fontos a politikai szándék, és így kell támogatnunk ezt a cselekvési tervet a környezet érdekében. Köszönöm szépen Perejo Rodriguez kolléga, szeretném kérni megértésüket, hogy megszakítottam. Most átérünk a spontán hozzászólások hoz, spontán hozzászólásokra Antonescu kolléganő kap szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagy örömmel hallottuk, hogy a bizottság kezdeményezése a hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal kapcsolatosan az év második felében hozzáférhetővé válik. Sokat tennivaló a környezetvédelem területén, Bele kell foglalnunk az összes politika területünkbe a környezetvédelmet, beleértve a strukturális politikát és koherens stratégiákra van szükség, és a programnak szintetizálnia kell a környezetvédelmi kezdeményezéseinket. Emellett biztosítanunk kell azt is, hogy a megalkotott jogszabályok végrehajtása megfelelően megtörténik, és szükség van környezetvédelmi mutatókra is, amelyek tükrözik a realitásokat. Gyorsan cselekednünk kell a biodiverzitás területén, megfelelő politikai akaratra és megfelelő finanszírozásra is szükség van. Az Európai Unió 2020-as stratégiáját, amely a biodiverzitásra vonatkozik, bele kell foglalni a hetedik cselekvési programba. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Gróte kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az lesz a fontos a hetedik környezetvédelmi cselekvési program keretében, hogy a forrás hatékonyságot is figyelembe vegyük. Tehát erről kell majd egymással konzultálnunk, és a szakbizottsági szavazásnak megfelelően remélhetőleg hasonló lesz a vélemény itt a plenárison is a Rio plusz 20-as konferencia remélhetőleg nagy siker lesz, nekem pozitív a hangulatom, a heti környezetvédelmi miniszterekkel folytatott konzultáció után, és a hetedik cselekvési programnak is ehhez kell majd igazodnia ahhoz, ami konkrét eredményként Rióban születik majd. Ez lesz tehát ennek a nemzetközi dimenziója. A fenntartható gazdálkodás keretében holisztikus megközelítésmódot kell választanunk. Így például a gépjárműgyártás területén a gyártástól egészen az újrahasznosításig kell néznünk a teljes életciklusát a terméneknek, és olyan jogszabályi keretet kell alkotnunk, amely megfelelő helyet biztosít a hetedik környezetvédelmi cselekvési programnak, és a megfelelő jogszabály alkotásban a revíziónak is szerepet kell szánni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Róta kolléga. A spontán hozzászólások lezárásaképpen pedig McGuinness kolléganő kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, az egyik legfontosabb eleme ennek a vitának a konfliktus a hosszú távú és a rövid távú érdekeink között. Azt hiszem, amikor fenntartható termelésről és fogyasztásról beszélünk, nem hangsúlyozzuk eléggé azt, hogy mit is értünk fenntarthatóság alatt. Hogyha meghallgatjuk a vitát a növekedés és a foglalkoztatásról, akkor azt látjuk, hogy a fenntarthatóság kérdése nem képezi ennek részét. Meg kell győznünk az embereket arról, hogy azok a szavak, amelyeket itt elhangoztatunk, tulajdonképpen konkrétan a foglalkoztatás növelését eredményezik amikor végrehajtjuk a stratégiánkat. Végezetül szeretném elmondani, hogy amikor a meglévő jogszabályok végrehajtásáról van szó, ez mindenképpen elengedhetetlen, de a felülvizsgálatra is szükség van. A kapreformban van egy olyan reform, miszerint a cross-compliance kiterjesztendő lenne, ami nagyon nagy terhet jelent nyilvánvalóan a gazdák számára, de mindenképpen szemügyre kell vennünk ezt a lehetőséget is a reform során. Köszönöm. Kollégin McGuinness. Köszönöm szépen McGuinness kolléganő. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásoknak az idejét. Most pedig Potocsnyik biztosnak adom meg a szót. Thank you. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, és köszönöm a támogatásukat. Először is pontosítani kívánok egy dolgot. Számomra a kérdés az, hogy a hetedik környezeti cselekvési program létezzen vagy ne létezzen, ez nem volt kérdés, én mindig is támogattam. Viszont a jogalkotás miatt bizonyos dolgok kötelezőek. Az egyik ilyen téma a beszámolás, a beszámoló részünkről a meglévő hatodik keretprogramról, és ezt logikusnak is tartjuk. Bár bizonyos idő el fog telni a hatodik és a hetedik akcióprogram között, garantálom önöknek, meghallgatjuk önöket, odafigyelünk a szavukra, és nagyon sok témát végrehajtunk, amit hangsúlyoztak. Például idén átfogó, nagyon átfogó vízgazdálkodási tervet fogunk benyújtani, és más témákra is ki fogunk térni ilyen módon. Az elmúlt két évben is nagyon sok kérdéssel, például a biodiversitás, amiről az előbb volt szó, erőforrás hatékonyság, sok ilyen kérdéssel foglalkoztunk. Próbálunk aktívak lenni, de azt is értjük, hogy hosszú távú koherens keretre van szükség, amely kereten belül mindannyian megállapodásra tudunk jutni, és együtt tudunk dolgozni. Második megjegyzésem. A közös véleményhez közös, közelebb vagyunk a hetes keretprogram tekintetében az ezen hét eltelte után. A hét elején informális tanácsülésen beszéltünk erről Dániában, ma itt van szó erről a témáról, és az én következtetésem az, hogy a vélemények közelítenek, és az a konszenzus, hogy a program mit kell, hogy tartalmazzon, mivel kell, hogy foglalkozzon, hogyan épüljön föl, már elég általános. A közvéleménykutatás, a véleménybeadás lehetősége még mindig nyitva áll. Egy mondattal szeretnék reagálni arra a dilemmára, az úgynevezett zöld és barna növekedés között. A zöld növekedésről nem beszélnénk, hogyha minden rendben lenne, és hogyha a barna növekedés nem lenne problémás. Önmagában a barna növekedés korlát, korlátozza a növekedési kapacitást. Ezért sok üzleti vállalkozó ma már megérti, hogyha a tevékenységüket megváltoztatják, illetve ha nem veszik figyelembe olyan dolgokat, amelyek korlátozott mértékben állnak rendelkezésre a világban, víz, föld, óceán, ökoszisztéma, akkor egyszerűen mi magunk építjük a falakat a növekedésünk előtt. Ezért elkerülhetetlen és logikus a zöld gazdálkodás. Egy példa, ha mai módon folytatjuk a tevékenységünket 2030-ra, ami azért nincs olyan messze, 40%-a több vízre lesz szükségünk, mint ami egyáltalán a világban rendelkezésre áll. Ez nem következhet be. Többen említettek indikátorokat, jelzőket. Igen, egyetértek avval, hogy amit nem érünk, azt nem veszük figyelembe, amikor szakpolitikákat, döntéseket hozunk. Úgyhogy igen, pontos, komoly mérésekre van szükség. Végül elmondanám, hogy a mai helyzet nagyon eltér attól, mint tíz évvel ezelőtt, amilyen a helyzet volt, amikor a hatodik környezetvédelmi keretprogramról vitáztunk és elfogadtuk azt. Sokkal több jogalkotási eszköz van most már hatályban, ugyanakkor sokkal jobban ismerünk bizonyos jelentős kihívásokat. Ma bizonyos dolgok sokkal egyértelműbbek, mint tíz évvel ezelőtt voltak és így a döntéseinkbe, a hetedik keretprogramba már ezeket is be tudjuk venni. Egyértelmű, hogy a klíma, biodiversitás, források kell, hogy vezessék a programot, de nem, párhuz, nem adhatunk kétszeres, háromszoros azonos üzeneteket. Koncentrálnunk kell, hosszú távra víziót, föl kell állítanunk a jövőképet. Sokan mondták, hogy oda kell figyelnünk a városi kérdésekre, vegyi anyagokra, egészségügyi kérdésekre, a nemzetközi dimenziókra. Ezekkel alapvetően egyetértek, ez nem probléma. De hangsúlyoznám, hogy elsősorban arra kell, hogy koncentráljunk, hogy két témát oldjunk meg. Az egyik a végrehajtása a már hatályos szabályoknak. Nagyon lemaradtunk ebben a témában, és a természet jobbítása érdekében semmit nem tudunk tenni, hogyha a meglévő jogi eszközöket nem hajtjuk végre. És itt a parlament erősen kell, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Ami létezik, azt valójában a gyakorlatba át kell ültetni. Erre nagyon oda fogok figyelni. A második említendő témám az integráció, vagy koherencia, hogy mások hívják. Rendkívül fontos, hogy minden szakpolitikánk vegye figyelembe, hogy egy sokkal inkább összekapcsolódó világot élünk, és sokkal jobban függünk ma egymástól, mint korábban. Természetesen a következő pénzügyi javaslatban, a pénzügyi keretprogramban is sokkal inkább majd koncentrálnunk kell erre a kérdésre, megfigyelő figyelmet kell adni azoknak a témáknak, amelyekről ma szó volt. Köszönet még egyszer, külön köszönet ennek az előadónak. Jó úton vagyunk, jó munkát tudunk végezni, így gondolom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Potosnyik biztos úr. A vita zárásaképpen pedig még egyszer az előadó Jólejnán kapja meg a szót kettő percben. Nos igen, a vita megmutatta, hogy az Európai Parlamentben konszenzus van a hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani minden olyan árnyék előadónak, aki együttműködött a konszenzus kialakításában. Potosnik biztos úr bemutatta a bizottság kezdeményezését. Nem mindenki akart hetedik cselekvési programot, ezt meg kell, hogy mondjuk, de most a vita után azt láthatjuk a környezetvédelmi miniszteri tanács ülése és az Európai Parlamenti vita után, hogy mennyire hasznos és mennyire szükséges egy hetedik környezetvédelmi cselekvési program kialakítása, és ebben egy olyan szintézisnek a létrehozása, amely a különböző stratégiákban kidolgozott menetrendekben meghatározott célkitűzéseket összefoglalja. Ez a szintézis, ez az üzenes, amelynek a lényege, hogy az európai ökológiai lábnyomot csökkentenünk kell, és az ehhez szükséges intézkedéseket meg kell tennünk. Nos, ez a fő üzenete a hetedik környezetvédelmi cselekvési programnak. Szeretném még elmondani, hogy követelnünk kell a pénzügyekért, gazdaságért felelős miniszterektől is bizonyos dolgokat, és a jelentésnek az ilyen irányú gyengítése itt a szavazás során nem fog sikerülni. Szükségünk van tehát, hogy az adópolitika kizöldítése, a gazdaság pedig a kizöldítése eh, a középpontban álljon, hiszen a környezetvédelmi politika önmagában képtelen lesz a fenntarthatóságot elérni. Ez itt el is hangzott több hozzászólótól a környezetvédelmi stratégiának bele kell épülnie a pénzügyi stratégiába is, így a középtávú pénzügyi tervezés keretében 2020-ig vitatkozni fogunk még erről. A bizottság azt javasolta, hogy a teljes összegnek a 20%-át használjuk fel a klímavédelmen belül a fenntarthatóság elősegítésére. Úgy gondolom, hogy ez a minimum. A parlament remélem még több eredményt ér a tárgyalások során. Nem lehet, hogy 80% a forrásoknak a környezet ellen hat, és csak 20%-a segít a pénzügyi forrásoknak a környezetvédelmi célok elérésében. Tehát ez egy fontos vita, és biztos úr, várjuk a tervezetét utána elkezdődik a jogalkotási eljárás, akkor már konkrét dolgokról beszélünk, és segíteni fogunk abban, hogy egy igényes program jöjjön létre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Leinen kolléga, ezzel lezárjuk a vitát. Ma 12 órakor lesz a szavazás, addig felfüggesztem az ülést.